hogy amikortól hatályba lép és alkalmazzuk a nagolyai jegyzőkönyvet, akkor egységesen alkalmazzuk mindenkire az EU-ban. Zárjuk le akkor most a vitát, a szavazásra holnap kerül sor déli 12 órakor. A következő pont a napirenden egy szóbeli kérdés az Európai Bizottságnak, az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának végrehajtásával kapcsolatban, mégpedig a LIBE szakbizottság részéről érkezett ez a kérdés. Elbúcsúzunk a biztos úrtól. Mindenek előtt a kérdés szerzőjét hallgatjuk meg, López Aguilar urat 5 percben estrategia de seguridad interior adoptada en el primer semestre. Köszönöm szépen. A 2010 első felében elfogadott belső biztonsági stratégiához szeretnék hozzászólni. A spanyol soros elnökség megállapította a vonatkozó iránymutatásokat, az Európát érintő kihívások kezelése módozatait kidolgozta a Stokholmi stratégia keretében, illetve az 57-es cikk alá tartozik ez a kérdés, és a közös fenyegetések, kihívások kezelésével Európa meg tudja mutatni az értékét. Közös akciókkal tudunk fellépni például a terror cselekmények ellen, illetve a biztonsági kihívásokkal, veszélyekkel szemben. Itt tudjuk biztonságosabbá tenni nem csak a külső határainkat, illetve a belső határainkat is, hanem a természeti csapások ellen is tudunk védekezni. Az új kihívásokhoz eh, viszont új politikai válaszokra van szükség. A tájékoztatás teljessége véget elmondanám, hogy a Libe Szakbizottság kapcsolatot tart az Európollal, és Kerkop úr, aki az EU biztonsági helyzetért felel ebben a keretben, a bűnözés legfrissebb fejleményeiről tájékoztatott bennünket. Wainwright úr pedig a szír helyzetről ismertette a frissebb adatokat az Europol részéről, és ennek alapján a tanács meghatározhatja az EU prioritásait a következő négy évre a szervezet bűnözés elleni küzdelem terén. A Lébe szakbizottság konkrét ajánlásokat terjesztett elő. Ezeknek az ajánlásoknak a célkeresztjében a pénzmosás, illetve a fegyverkereskedelem szerepel stratégiai prioritásként. De Kerkop úr a terrorizmus elleni koordinátorral egyeztette um, az EU-beli helyzetet, illetve a frissebb trendekről szóló jelentést. Ezek az úgynevezett ismert farkasok az új európai hm, milíciák, illetve az új erők az európai térségben. Az utóbbi hónapok során a szervezett bűnözés emelkedést mutat a terrorizmus, illetve a pénzmosás területén is emelkedést tapasztalunk. Időről időre felül kell vizsgálni a helyzetet, és az értékelést a parlament is nyomon követi. Ezt megtettük a tavalyi évben is. A kollégám, Barcelino asszony készített egy jelentést, és ma is erre kerül sor. Ez egy végrehajtási jelentés amely az emberkereskedelemmel, gyűlöletbűncselekményekkel, illetve más bűnelkövetési formákkal foglalkozik, bemutatja a helyzetképet. Hangsúlyozza a jelentés, hogy ez egy komoly belső fenyegetés, nem csak a biztonságra, hanem az európai gazdaságra nézve is. És konkrét intézkedéseket sürget, például a negyedik pénzmosás elleni irányelvhez hasonló módon, illetve a pénzügyi érdekek védelméről szóló irányelvhez hasonlóan, valamint egy cyber eh, bűnözés elleni stratégia és a fontos feladatok sorában szerepel. Tehát aktívan igyekszünk nyomon követni és felvenni a harcot a szervezet bűnözés különböző formáival szemben az embercsempészet, illetve a határainkat érintő egyéb bűncselekmények ellen. Európa leendő bíráit is képzésben részesítjük, valamint a jogaikról tájékoztató csomagot adunk át a letartóztatottaknak. A Lisszaboni szerződés, illetve stratégia azt jelenti, hogy az Európai Unió minden eddiginél mérehatóban részt vesz a karta jogi vonatkozásainak a végrehajtásában, felügyeletében. És ezen oknál fogva, amikor az Európai Bizottság a 2014-es stratégiáját kidolgozza, szeretnénk, hogyha a szakbizottsággal egyeztetve tenné ezt. Végül arra hívnám fel a figyelmet, hogy a belső biztonsági stratégiánkat illetően nemzeti érdekekkel ütközünk, illetve nemzeti hatáskörökkel um, kerülhetünk összeütközésbe. És nagyon fontos, hogy egyeztetetten hat havi um, ciklusokban történjen a tárgyalás sorozat, illetve az előkészítő munka így valósuljon meg a tagállami kormányokkal. Köszönöm szépen. Reaccionar ante la pregunta que le plantea Köszönöm szépen. Most a bizottság képviseletében választ adhat Andor. Biztos úr. Köszönöm. A stratégia a Stockholm program egy részét hajtja végre, nevezetesen az állampolgárok védelméről szóló részt. Nagyon fontos leigyezni azt, hogy a Stockholm utáni időszakban teljes mértékben az új intézményi kontextusba kell helyeznünk magunkat, amelyet a Lisszaboni szerződés hozott létre. Különösen az Európai Parlament megerősödött hatáskörét üdvözöljük mindezek körében, nemzetközi tárgyalások és általában a jogalkotás tekintetében. A a Stockholm utáni időszakra vonatkozó együtt gondolkozás folyik, és ennek kapcsán a bizottság a belügyi politikával kapcsolatos anyagát márciusban terjeszti majd be. Ez kapcsolódik a jövőbeli igazságügyi prioritásokról szóló kommunikével. A bizottság figyelembe vette azokat az ajánlásokat és meglátásokat, amelyek az Európai Parlament állásfoglalása május 22-én tartalmazott az EU belső biztonsági stratégia tárgykörében, a második végrehajtási jelentést illetően is, és ez hatással van a következő küszöbben a harmadik végrehajtási jelentésre az ISS részéről. 2014 közepére várható ez az anyag, és akkor egy harmadik előreadási jelentés készül majd az ESS végrehajtásáról. Az állásfoglalás egyes pontjait ismérlegeljük, figyelembe vesszük, kapcsolódva a releváns ö, a, a, a belügyi főigazgatóság bűnözés elleni javaslati tevékenységével. Köszönöm szépen. Most a frakciók nevében felszólalók következnek. Elsőként a néppárt képviseletében két és fél percben Skurria képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a biztos úrnak, illetve a Libe szakbizottság részéről felszólaló López Aguilar úrnak a szóbeli kérdésért. megpróbáltuk feljavítani azt a dokumentumot, amiről a parlament szavazni fog néhány alapvető ponton. Először is a természeti kockázatokat jobban fel kell mérni. Földrengések, árvizek esetén Európának késznek kell állni arra, hogy hatékony és azonnali segítséget nyújtson a múltban, amikor egyes tagállamokat természeti csapásért nem a várakozásoknak megfelelő választ adott az Európai Unió. Hangsúlyozni szeretnénk a külső határok kezelésének fontosságát a belső határok nyitottsága szempontjából a migrációs áramlásokat jobban kell kezelni, mert ez negatívan befolyásolhatja társadalmainkat. Nem szabad, hogy aránytalanság alakuljon ki, és túlságosan nagy tömegek érkezzenek a partjainkra. Ez negatív hatással járna ugyanis eh, a társadalmainkra, a társadalom, az állampolgárok biztonságérzetét csökkenteni. Aztán hangsúlyozni kell az erőszak elleni küzdelmet eh, is. Még mindig túl sok nő és gyermekesik az erőszak áldozatául. Nagyon fontos eh, kiszolgáltatott, eh, veszélyeztetett kategóriák megvédése, és külön hangsúlyozom a pedofília elleni küzdelmet. A szövegtervezetben van néhány pont, ami nem túl meggyőző számunkra, de az nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak legyen olyan stratégiája, ami biztonságot garantál az állampolgárok számára, ezért vagyunk itt elnök, most pedig a szocialisták részéről Weidenholzer úr következik két percben. Köszönöm szépen Európa nem egy ökonomiai projekt az állampolgárok számára, hanem nem csak egy belső piac, hanem a biztonság, a szabadság térsége is. Ezért olyan nagy súlyú kérdés, hogy európai szinten konkrét intézkedések szülessenek a biztonság és a szabadság megőrzés érdekében. És a, közösségi, a e kérdés közösségi vetülete, valamint az Európai Bizottság, a Tanács, a Parlament egyenrangú részvétel ezek rendezésében nagyon fontos. Sokszor az Európai Parlament véleménye, mintha nem tükröződne megfelelően. Az ISS ö, alappontjait lehetett volna javítani minőségében, annak érdekében, hogy az állampolgárok érdekei jobban megjelenjenek ezekben. A, az állampolgárokat egzisztenciális szempontból is foglalkoztatja a biztonság, ugyanakkor nem akarnak lemondani szabadságuk előjogairól. Az alapjogok megvédése pedig az Európai Parlament alapfeladata. A mi bírálatunk tehát én értelemben konstruktív. Rendkívül fontos a demokratikus ellenőrzés az e területen működő európai ö, ügynökségek felett. Sok intézkedés nem elég ütemesen kerül végrehajtásra, és az Európol ebben az időszakban le kell zárjon még itt felelő ügyeket e téren. A tagállamok hatóságai is aktívabban kell nagy részt vegyenek, például a rendőrségi és az igazságügy adatfeldolgozás kérdésköreit felgyor, kérdéskörben gyorsítva. A biztonság és a szabadság közötti viszonyt nem lehet feszültségként értékelni. Joseph tiene la palabra ahora. No veo. Köszönöm szépen, József. Most pedig Albrecht urat nem látom itt az ülésteremben. Lehet, hogy máshol ül, nem a szokásos helyen, de a zöldek nevében kellett volna felszólalnia. Úgy tűnik, hogy most nincs itt, tehát ha megérkezik, átadjuk majd neki a szót. Most pedig Körkopúr kapja meg a szót. Elnök úr, biztos úr, teljes mértékben támogatom a stratégia előkészítését, hiszen az EU a biztonság terén a határoknak komoly kihívásokkal néz szembe napi alapon, tehát valóban szükség van a beavatkozásra. Az állásfoglalást támogatom, az Európa munkáját régóta nyomon követem, és hangsúlyozom, hogy hatékony együttműködésre van szükség a határon átnyúló bűn elleni küzdelemben, illetve a terrorizmus elleni harc érdekében. Ugyanakkor ütőképes megoldásra is szükség van, és nem látom, hogy ez lenne kibontakozóban. Egyrészt a biztonsági kihívások, másik oldalon pedig az egyéni jogoknak a tiszteletben tartása áll szemben egymással, és konstruktívan össze kellene egyeztetni ezt. López Aguiar úr erőfeszítéseit nagyon jónak tartom, ő egy nagyon rendes, kedves ember, ugyanakkor az állásfoglalásból nem bontakozik ki koherens stratégia, illetve nem kellő hasznosságot ígér a parlament prioritásait figyelembe véve. Köszönöm. Elnök, köszönöm Körkapúr. Utolsó felszólalóként a frakciók részéről átadom a szót Cornelia A... Köszönöm szépen. E Köszönöm szépen, mi is azt akarjuk, hogy az EU és a tagállamok a belső biztonság érdekében egységes stratégiát hozzanak létre, és ezt a célt osztjuk a jelentéstevővel, ez világos. Számunkra a legdöntőbb kérdés mindezen belül az, hogy a biztonság és a szabadság között kiegyensúlyozott legyen a viszonyrendszer az állampolgárok szempontjából, és pontosan kell definiálni ezt. És őszintén szólva, erről csak frázisokat hallottunk a bizottság részére. Az állampolgárok nem lehet elnyomni represszív biztonsági stratégiákkal. A jogállamiság elve, miszerint az állam az polgárt kell szolgálja, és nem fordítva, mindig figyelmet érdemel, és mindig ez, legyen, ez kell legyen az iránymutató, amikor egy ilyen stratégiát létrehozunk. Ez kell legyen a cél. Őszintén szkeptikus vagyok, a felett, hogy a mostan, ez eddigi stratégiák miképpen mennek tovább, az eddig kigondolt stratégiák. Látva a tényeket és az NSS botrányt, feltehető a kérdés, a biztos, bizottság mit is tesz, amikor a idegen titkosszolgálatok több millió európai állampolgár ügyei után szaglásznak. Ez az államok részéről szerzett bűncselekményeket jelent, őszintén szóval be kell lássuk. A magánszféra védelme, hát figyelmet érdekel csak úgy, mint a, a, a biztonság, és nem engedhetjük meg, hogy állampolgárok és európai ö, cégek ügyei után kémkedjenek. Nem lehet leengedni a gyanú küszöbét, a tömeges kémkedés nem tesz bennünket biztonságosabbá, hanem biztonsági problémát jelent. Ezért fel kell lépni ellene, harcolni kell ellene. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Egy sor kollega jelentkezett spontán hozzászólásra, de ez nem ér úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jókor készült ez a jelentés, néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyek igencsak időszerűek, és amelyeket a bizottságnak meg kell valósítania a belbiztonság terén. Mindenek előtt az európai ügynökségek be kell, hogy töltsék szerepüket, hogyha be akarjuk tölteni szerepünket az Európa Polnak mindenek előtt március 27-én tette a jogalkotási javaslatát a bizottság, aminek én jelentéstevője vagyok. Meghallgatjuk a nagy frakciókat, a tagállamokat, június 7-i bel- és igazságügyi tanácson is ott voltunk, és el kell, hogy mondjam, hogy ellene vagyok a fúziónak, mert minden egyes ügynökségnek függetlenül kell elvégezni a munkáját, úgyhogy azt kérem a bizottságtól, hogy minél hamarabb készítsen javaslatot a szépolra, a rendőriskolára vonatkozóan méghozzá a június 7-i tanácsülés konklúzióinak megfelelően. Nagyon fontos ez, különösen, hogyha spanyolországi műveleteket tekintjük, két művelet esetében társvezetők, társlíderek vagyunk, és egy harmadik esetében pedig líder szerepet játszunk. Ugye tudjuk, hogy kábítószer csempészetről, terrorizmusról van itt szó többek között. A terrorizmus továbbra is jelentős, és fel kell venni a küzdelmet vele szemben, illetve a magányos farkasokkal szemben. Aztán a kiberbűnözés, internetes bűnözés elnök úr. Költségvetési szempontból és lehetővé kell tenni, hogy az Europol hatékony munkát végezzen, a bizottságnak pedig figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. Köszönöm. Köszönöm, Augustin, most Papa képviselőtársa még szó két percben. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni szakbizottságunk elnökének, López Aguilar úrnak ezt a kezdeményezést, mely alapján ma megszerveztük e nagy vitát. A Stockholmi programmal kapcsolatos alapkérdés az az, hogy, hogy egyrészt nagyon sikeresnek bizonyult bizonyos adatok felhasználása a belső biztonság tekintetében. Bizony történtek előrelépések, ezt mindenki be kell lássa. Ám hogyha feltesszük a kérdést, eljutottunk-e arra a szintre, amelyet megcélzott a Stockholmi program, akkor erre a válasz az kell legyen, hogy nem, sajnálatos, nem értük ezt el, és ezt a bizottságnak címzem ezt a értékelésemet. Nem sikerült a szolidaritás szintjét elérni, amelyet a, az egyezmény, illetve a Stockholmi program megfogalmazott. Különösen a belső biztonság pillérjében vonatkozóan mondható ez el. Mielőtt megkezdtük ezt az eszmecserét, éppen Szíriáról és Egyiptomról vita, vita, cseréltünk eszmét a parlamentben az ottani helyzetről, és az egyik kérdés, amely a két ország kapcsolán felmerült, a bevándorlók, a menekültek helyzete és megérkezés Európába. No, ezzel kapcsolatban, hogyha biztonságot akarunk Európában, és ha a határunk védelmét szeretnénk előrányozni és megerősíteni, akkor hát meg kell várjuk az új javaslatokat, Ám a kérdés, hogy hiszünk-e abban, hogy méltányosan osztjuk meg a terheket, és valóságos szolidaritás érvényesül a tagállamok közötti együttműködésben a menekültügyi kérdésekre vonatkozóan. Sajnos a válasz erre is nem kell legyen a tapasztalatok alapján. Egyes tagállamokra nagyobb teher hárul, másokra kisebb. Eh, ez persze a biztonság kapcsolatos félelmeket, idegen gyűlöletet táplálja, amely napi szinten érzékelhető, és egy romlik a helyzet az európai társadalmakban. Ez pedig kizekizben jár a szélsőségesek erősödésével. Mindez azt jelenti, hogy belső, hát belső biztonságunk nem felel meg az általunk kitűzött normáknak. Nagyon sokat tenni való. persze, mint mondottam, sok mindent elértünk már, ám hatalmas kihívásokkal kell szembenéznünk a jövőben, és ehhez a, várjuk az Európai Bizottság javaslatát konkrét meghatározó lépéseket előrányozva. Gracias, kollega. Tiene también dos minutos para su intervención. Köszönöm szépen. Jakolino képviselő következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament számára új és fokozódó feladatköröket adott a belső biztonsági stratégia kidolgozásával kapcsolatban. Tehát ez a javaslat megérdemli a támogatásunkat, mert lehetőséget biztosít a biztonságpolitika keretében a beavatkozásra olyan módon, hogy a tagállamokkal való megállapodás legyen ennek az alapja. Például a számítógépes biztonság terén, ahogyan az utóbbi időben tapasztaltuk, és az Európolnak és a többi ezen dolgozó ügynökségnek, hatóságnak szintén szüksége lesz a támogatásunkra. El kell kerülni a magánszemélyek, illetve a nagykövetségek, más intézmények ellen irányuló szervezett támadásokat. Hatékonyabban kell dolgoznunk a maffia és a szervezett bűnözés elleni fellépés terén is. Ehhez jogi, illetve rendészeti együttműködésre is szükség van a tagállami bizalom keretében új modellben kell egyeztetnünk a harmadik országokkal, hogy az alapvető jogokat tiszteletben tartva a hatékonyságot is megvalósítsuk a terrorizmus elleni harcban. A szervezet bűnözéssel foglalkozó előadóként számomra ez különösen fontos. És végül a migráció, illetve mobilitás területén erősítenünk kell az együttműködést a déli tagállamok és a többi tagállam között, hiszen délen van a legnagyobb nyomás a folyamatosan odaérkező bevándorlók menekültek miatt. Azt is kiemelten kell kezelnünk, hogy a fiataljainkat segítsük munkához jutni. Ezt nem bízhatjuk csak a tagállamokra. Nem mondhatjuk azt, hogy reagáljanak ők, mutassanak szolidaritást, hanem a földközi tenger térségével egy együttműködési rendszert kell kialakítani, hogy eredményt tudjunk elérni. Sok, euró, sok millió európai érdekében. Elnök, Jekolin úr, köszönöm. Utolsó felszólalóként Jimenez Eszerél képviselő kapja meg két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 12 évvel ezelőtt megrémített bennünket ez a terrortámadás, 3000 ember halt meg, több mint 6000 ember sérült meg, a történelem legszörnyűbb merénylete volt ez. Szeretnék fejet hajtani a terrorizmus összes áldozata előtt, az Egyesült Államokban és Európában, vagy máshol elkövetett merényletek áldozatai előtt. Nagyon fontos, hogy értékeinket, az európai értékeket, a szabadságjogokat megvédjük, az európai belbiztonságot megvédjük. A legfőbb célkitűzés az európai állampolgárok életének a megvédése. Üdvözlöm ezt a kommunikációt a stratégiával kapcsolatban. A terrorizmus továbbra is prioritást képez. Meg kell akadályozni, meg kell előzni a terrorizmust a szélsőséges eszmék megakadályozásával. Nagyon sokféle terrorizmus van az alkaidától kezdve. Az ellensfoglalás 12. cikkében az szerepel, hogy az erőszakos, az unióban fellépő szélső jobboldali szervezetekkel szemben kell csak fellépni. Hát nincs szélső baloldali erőszak, meg egyáltalán miért, miért kell az erőszakról beszélni? A terrorizmus nem csak egyfajta ideológia mentén alakulhat ki, mindenképpen küzdeni kell e jelenséggel szemben, akármilyen is az, javítani kell az állampolgárok az unió reagáló képességét, és segíteni kell a terrorizmus áldozatait úgy, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy elmarasztaljuk, elítéljük a terroristákat, 2019-ig terjed ez a stratégia, és az Európai Bizottság várja az állampolgárok elvárásait ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Terez, Egy kolléganő kért spontán hozzászólási lehetőséget, meg is adom önnek ezt tessék. Köszönöm szépen a belső biztonság elvítása az EU-ban és a szervezett bűnözés elleni küzdelem véleményem szerint nagyon komoly kihívást jelent az európai intézmények számára. Üdvözlöm hogyha a bűnözésből származó jövedelmek elkobzásáról, illetve a pénzügyi bűncselekményekről, a robbanószerek címkézéséről jobb jogszabályokat javasolnak, az Atlas projekt, a terrorizmus elleni képzést pártolja, illetve van egy olyan projekt, ami a fundamentalista csoportok felszámolását célozza, a nemzeti kiberbűnözési központok között is együttműködés van, és úgy gondolom, hogy egy igazi európai kiberbűnözési központ komoly platformot jelent a jó gyakorlatok kicserélésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez a, a vita lezárásaként megadom a biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre, illetve reflektáljon a felvetésekre. Mr. President, I elnök úr, szeretném megköszönni a képviselő hölgyeknek és uratnak, különösen Lopez Aligál úrnak, hogy ezt a értékes eszmecserét megszervezték a belső biztonsági stratégiáról, konkrét javaslatokat is megfogalmazva ennek javítására. Egyet tudok érteni Papa Nikolau úrral, mi szerint a belső biztonsághoz szükséges a szoros együttműködés, és több szolidaritásra van szükség Európában ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Néhány kérdésre reflektálva. Mondhatom, hogy ez a jelenleg gyakorlatok mélyebb értékelésére van a szükség, az egyes incidensek jobb értékelésére, és a Stockholm program végrehajtásának célja a nyitott és biztonságos Európa létrehozása az állampolgárok érdeke, érde, védelme érdekében. E felé haladunk reményeim szerint. Köszönöm szépen, biztos úr. A választ egy állásfogás területi szöveget kaptunk, és holnap lesz a szavazás ennek tárgyában. Most egy némileg sajnálatos bejelentendőm van, tulajdonképpen nagyon hosszú napi rendünket követően, a késői órán,